A uh, következő napi rendi pontunk a bizottsághoz intézett kérdések órája. Az első kérdés megint asszony tollából származik, em Higgins úr fogja majd képviselni, őt Andor biztos úrnak adom meg a szót. Elnök úr, tisztelt képviselők, amikor az, az európai PDO-k, azaz földrajzi jelzések, valamint oltalom alatt álló eredet meg a hagyományos különleges termék rendszere fölállt, akkor már egyes tagállamokban hasonló rendszer működött. A földrajzi megjelölés koncepció az ezáltal már sok államban a tagállami szinten ismert volt, sőt működött ilyen rendszer. Ezért egyes tagállamokban nagyon sok eleve regisztrált név volt már. Ugyanakkor a rendszer iránt fokozott az érdeklődés más tagállamokban is. A ném bézésének folyamata több évbe kerülhet. Azért, mert a jelentkezőnek először specifikáció listát kell végigjárni, először a tagállamban kell bejegyezni, aztán a bizottságban. Az, össze, az a dokumentum, amely révén a a földrajzi jelzés, az oltalom alatt a termék, vagy a különleges termék megjelölés megvalósul, a hivatalos labban kerül közlésre. Aztán egy megfigyelési időszak kezdődik 6 hónapig. Hogy nincs ellen, ha nincs ellenvetés, ezen 6 hónap során akkor lehet bejegyezni a nevet. Ha azonban ellenvetés érkezik, akkor az érdeket feleknek 6 hónapja van, hogy megállapodjanak egymással. Ha ez nem jön létre, a bizottság kell döntsön, amelyet egy állandó bizottság szavazata erősít meg. Ez az eljárás magyarázza, miért olyan hosszú a bejegyzés időtartama. Ugyanakkor, ha egy nevet már bejegyeztek, akkor nagyon erős védelmet élvez, nemzetközi elismertséget, és kommunikációs eszközök előnyeit élvezheti, például a logó alkalmazását. A bizottság jól tudja, hogy a regisztrációs eljárás gyorsítani kellene. Ennek érdekében a minőségi csomagban vonatkozó javaslatok fogalmazottak meg, a bizottság felülvizsgálatú időszakát hat hónapra csökkentve, és az ellenvetés időszakot két hónapra csökkentendő. Az rendszer ismeretsége nagyban különbözik tagállamra tagállamra, meg a regisztrált nevek ismerete is. A bizottság szeretné javítani a minőségi termékek ügyét és a fogyasztók a rendszerben jártasságát. Elnök, köszönöm. Utókérdésnek Higgins úrnak adom meg a szót utókérdésre. Köszönöm, elnök úr, és köszönet a biztos ő válaszad, A válaszáért. E- ez a rendszer mindenképpen támogatandó, ám több olyan kérdésre mutatott rá a biztos úr is, ami javításra szorul. Például, hogy a standardek itt-ott széttartóak. Ugyanakkor nagyon hosszú időbe kerül, a jelentkezéstől a tényleges bejegyzésig a tartó folyamat. Az európai szintű bürokráciára jó példa ez, hazámban például, öt évbe került a mezőgazdasági minisztériumban, hogy a bejegyzés megvalósuljon. A német válság fényében világosabb vált, hogy több sztenderre van szükség, több minőségi ellenőrzésre, több színkézet élelmiszerre. Ezért kérem a bizottságot, hogy sokkal szigorúbb időrendet határozzon meg. Elnök, köszönöm. Biztos úr megenged, hogy Matera asszonynak is megadjam a szót? Mert ugyanebben a kérdésben szeretne hozzászólni. Köszönöm, elnök úr. Én Csatlakozom a minőségi élelmiszerrel kapcsolatban elhangzottakhoz. Olaszország az elmúlt hetekben komoly gazdasági kárt szenvedett el, 20 millió eurós kárról van szó, nem lehetett eladni ugye a zöldségeket. Az EHEC baktériummal kapcsolatos botrány miatt 4,4 millió euróról van szó, amely csak az Oroszországba irányuló export felfüggesztése miatt elszenvedett kárt jelenti. Tehát ez az ágazat, az ágazatot térdre kényszerítette ez a helyzet, és kérdezem a bizottságot, hogy milyen intézkedéseket tervez a zöldség és gyümölcs termesztők védelme érdekében. És mit tesznek arról, hogyha a baktérium eredetével kapcsolatban valótlan állítások hangzanak el, és aztán mindenki pánikba esik, és a komplet népességet sújtják ezek. És itt minőségi élelmiszerekről van szó. Andor biztos úr. Elnök úr. Az első kérdés válaszolva azt kell mondanom, hogy a bizottság jól tudja, szükség van arra, hogy gyorsítsuk az eljárást, vonatkozó eljárásokat be is tettünk a minőségi csomagba. A javaslatcsomagban, erről már beszéltem. A bizottság javaslatai között van az is, hogy csökkentsük az időtartamot, amíg felülvizsgálják a benyújtott pályázatot, ezt hat hónapra csökkentenénk, és az ellenvetési időszakot is két hónapra csökkentenénk. Ha az Európai Parlament és a Tanács úgy dönt, hogy elfogadja a bizottság ezen javaslatát, akkor majdnem egy év, ugye hát tíz év kerül megtakarításra tehát ennyivel lesz rövidebb a, ez a ö, regisztrációs eljárás. A másik kérdést illetően tegnap ült össze az egészségügyminiszterek tanácsa, amely foglalkozott ezzel a kérdéssel, tehát ennek fényében később tudok majd, majd, válasz, majd válaszolni, csak úgy, mint a mai, ma összeülő rendkívüli mezőgazdasági miniszterek rendkívüli tanácsára. Úgyhogy ez az, után erre majd írásban fogunk majd válaszolni. Harkin asszony kérdi az elnök, erre vonatkozik a kérdés? Hát tegye fel. Köszönöm szépen, nagyon rövid elnézést hogy nem hallottam a válaszát az elején. Az én kérdésem arra vonatkozik, hogy nagyon, nagy a tudatos, nagyon alacsony a tudatosság a termelők körében nagyon sok országban. Az Európai Bizottság vajon kívánja ezt növelni, nem csak a fogyasztók tudatosságát, hanem a termelők tudatosságát? Köszönöm. Tessék, biztos úr. elnök úr, Halkin asszony, országról országra változik, hogy a termelők tudatossága milyen szintű. Az európai alapok, amelyek rendelkezésre állnak a minőségi termékek támogatására, több mint 19 milliárd, milliárd eurót foglalnak magukba, millió eurót foglalnak magukba. Az Európai Bizottság az mezőgazdasági termékek támogatását tervezi, zöld könyvet tervezünk nyára, és szeretnénk megvizsgálni az elvárásokat a minőségi termékek és az ezekkel kapcsolatos információk terjesztése tekintetében. Köszönöm szépen. A következő kérdés, a hetes kérdés. Higgins úr az ifjúsági munkanélküliség, fiatalok munkanélkülisége tekintetében öné a szó, biztos úr. Tisztelt elnök úr, kedves képviselők! A fiatalok munkanélkülisége, munkanélküliségének a leküzdése az egyik legfontosabb prioritásunk. A munkahelyek hiánya exóduszhoz vezethet, a fiatalok elvándorolnak Európából, nagyon sok fiatal elhagyja a hazáját, és más tagállamba költözik. Ezért kell a munkavállalók szabad áramlását erősíteni. Ez lehetővé teszi a régió, azokban a régiókban a megáll, megoldást, ahol nagyon nagy az ifjúsági munkanélküliség. És mindeközben egyes tagállamokban, bizonyos ágazatokban továbbra is szakember hiány van, ahogy ezt megállapította az Európai Bizottság. A mobilitás erősítése az Európai Unió fiataljai köz, köz, körében a Mozg lendületben az ifjúság 2020-as kezdeményezés egyik célja. Hadd mondjak egy példát. Az ifjúsági munka érdekű mobilitás támogatja a fiatalokat, ezt támogatta az Európai Parlament és a tanács is, és ennek a célja az az, hogy munkahelyet találjanak a fiatalok a munkaerőpiacon, és az európai vállalatok pedig mobilis európai munkavállalókat alkalmazzanak. Ez magába foglal pénzügyi segítséget, foglalkoztatási segítséget és egyéb segítségeket, 1000 eurót kapnak a fiatalok, illetve a vállalatokat is támogatjuk, amelyek felvesznek új fiatal munkavállalókat. Emellett az ifjúsági garancia programot is támogatjuk, eh, amely azt eh, garantálja, hogy a fiatalok a tanulmányok befejezése után négy hónappal munkahelyet találnak. Ami Németországot, Hollandiát és Ausztriát illeti, hogy alacsonyabb munkanélküliségi aránya fiatalok körében, ez átfogó szakképzésnek köszönhető ezen tagállamokban, ugyanis, e, és, és ez a szakképzési rendszer a fiatalok munkahelyerő piaci integrációját lehetővé teszi. A szakképzési együttműködési program 2011-től 20-ig tart, és ez egy nagyon fontos európai vívmány. Ez nagyon fontos célkitűzéseket határoz meg a szakképzés terén, és ezeket jobban hozzáigazítja a munkaerőpiac igényeihez. Egy egyéb e- következő elemként szeretném elmondani azt is, hogy a munkát vállaló ifjúság kampányt Budapesten kezdtük április 29-én. Ez a KKV-k és a fiatal munkavállalók összehozását támogatja, és támogatja azt, hogy a fiatalok saját vállalkozásba kezd, kezdjenek. 2012 végéig 30 mm, rendezvényt tervezünk. Remélem, hogy ezek a kezdeményezések hatékony lépéseket kezdeményeznek a tagállamokban. Köszönöm. Állnak. Igen, szúr. Zimke úr és Tika asszony. Papa Nikolaunak úrnak és Gutierrez asszonynak nem tudok szót adni, mert csak három pótkérdést lehet feltenni. Higgins úr, köszönöm szépen, elnök úr. Ijesztőek a számok. Balti államok, Görögország, 30% Spanyolország, hatalmas munkanélküliség. Az ön országában is, elnök úr, Olaszországban több mint, a fiatal több mint 70%-a ki akar vándorolni. A legtöbb európai országban munkanélküliségi probléma van, úgyhogy nem tudom, hogy Európán belül meg lehet ezt egyáltalán oldani. Európának öregedik a társadalma, nem engedhetjük meg a brain drain-t, az agyelszívást, nagyon motivált fiatalok élnek Európában, meg kell őket tartani, és azokat a programokat, amelyeket említett három tagállamban, Ausztria, Németország, Hollandia, ezeket a szakképzési gyakorlatokat át kell venni, és remélem, hogy ezt ajánlja majd a tagállamoknak az Európai Bizottság. Egyes tagállamokban további pénzügyi segítségre van szükség a fiatalok képzésének, támogatásához és a fiatalok megtartásához. Mert azt gondolom, hogy ha ezt nem tesszük meg, akkor Ausztráliába, illetve más országokba vándorolnak ki a fiatalok. Fél percet tudok adni a, a pótkérdésekre, Zemke úr következik, mondja az elnök. Köszönöm szépen, biztos úr, lenne egy kérdésem, amely egy kicsit eltér az eddigiektől. A biztos úr olyan intézkedésekről beszélt, amelyek a munkanélküliség csökkentését célozzák. Azonban nem mondott semmit az egyik leghatékonyabb lehetőségről, mely szerint egyes tagállamok elfogadhatnák a más tagállamokban szerzett diplomákat. Mi a helyzet a diplomák és a szakképzések kölcsönös elismerésével? Tikao asszony, köszönöm szépen, e, elnök úr. A magas szintű munkanélküliség azt mutatja, hogy ezeknek az országoknak az oktatásba való e, beruházása elvesztegetett pénz, mert ezek a fiatalok e, el fognak menni Európából. Azt szerettem volna kérdezni a biztos úrtól, hogy ismerve eh, az, hogy eh, egy 16%-ot él el, ér el a korai iskola elhagyók, Portugáliában akár 40%-ot is eh, korai iskola elhagyók száma, ez milyen fényt vet a munkaerőpiacra, milyen esélyük lesz ezeknek a fiataloknak, biztos úr, elnök úr, tisztelt képviselők. A válaszomban elmondtam, hogy milyen intézkedéseket kezdeményeztünk, ezek az Európa 2020-as stratégiában is szerepelnek és a különböző tagállamok hozzáférnek a hatékony Európai Bizottsági programokhoz. Ez horizontális kérdés a bizottság számára, és vannak egyéb Európai Uniós kezdeményezések, közöttük például az ország specifikus ajánlások, amelyeket most adtunk ki. Aztán nagyon fontos utalások szerepelnek ebben az oktatási politika reformjáról, illetve az oktatási és továbbképzési rendszer javításáról és korrigálásáról egyes tagállamokban, annak érdekében, hogy ezek a rendszerek megfeleljenek a munkaerőpiac elvárásainak. Ez a fiatalok munkahely találási esélyeit növeli. Spanyolországban a legnehezebb a helyzet, itt az oktatási rendszer reformját elhalasztották, vagy ezzel nem foglalkoztak a közelmúltban. Emellett az egységes európai okmányt is ki kell emelnem, amelynek célja a diplomák és szakképzések kölcsönös elismerése, és ez az európai munkaerőpiacot hatékonyabbá eh, teszi, átláthatóbbá teszi, és több lehetőséget nyújt a fiataloknak, mint korábban. Emellett azt is fontos hangsúlyozni, hogy nagyon sok lépést az EU eh, pénzügyi eh, programjai, a szociális alap és az új mikrofinanszírozási facilitás vagy eszköz is támogat. Ez támogatja a vállalkozási tevékenységet és az önfoglalkoztatást, és ez a jövőbeni MFF javaslatban is szerepelni fog. Remélem, hogy a parlament támogat bennünket a többéves pénzügyi keret elfogadásával kapcsolatban. Köszönöm szépen, most Papa Nikolau asszony következik majd, és Malmström asszony válaszol. Köszönöm szépen. Tisztelt képviselők, az a kérdés, amelyet Papa Nikoló kolléga felvetett, a különböző megközelítésekkel foglalkozik, ugye a Schengeni megközelítéssel, a migrációs válsággal, a migrációs nyomással. Tehát először önnek válaszolok, Papa Nikolau úr. Már korábban is erről a témáról beszéltünk, amikor Coelho úr jelentését tárgyaltuk, és azt említettük, hogy schengen meg kell védeni, hiszen ez az egyik legszebb eredménye, legjobb vívmánya az EU-nak, és nagyon fontos szimbol, ami, szimbólum, ami megtestesíti az európai egységet, és több ö, ö, millió ember tud szabadon ö, mozogni az EU határain belül ez a belső piacot is ösztöndi annak lendületet ad. Tehát nagyon fontos ezt a vívmányt megőrizni az Európai Bizottság számára és számomra személyesen is, ez egy abszolút prioritás. A bizottság megközelítése tehát az, hogy megerősítsük Schengent, javítsuk az értékelést, ahogy ezt már karácsony előtt is javasoltuk tisztázzuk a játékszabályokat, azonosítsuk be azokat az eszközöket, amelyekre a tagállamoknak szüksége van, és esetlegesen vezessünk be egy olyan mechanizmust, amely koordinált, közösségi alapú válaszadást tesz lehetővé rendkívüli helyzetekre, például amikor egy tagállam nem tudja ellenőrizni a határait. A bizottság megközelítése inkább preventív lenne, tehát olyan változásokat javasolunk, amelyek a monitoring mechanizmust erősítik meg, úgy, hogy fennmaradjon a kölcsönös bizalom a tagállamok között, és úgy, hogy a tagállamok továbbra is hatékonyan tudják alkalmazni az intézkedéseket, és így meg tudjuk védeni ezt a belső határok nélküli térséget. Gyakoribb ellenőrzésekre, helyszíni vizsgálatokra kerül majd sor, ezek az ellenőrzések vezethetnek aztán majd ajánlásokhoz, amelyeket a tagállamoknak teszünk meg, természetesen a megfelelő határidőkkel ellátva. A tagállamok közötti nagyobb bizalom oda is vezet majd, hogy kevesebb egyoldalú fellépés lesz a tagállamok részéről, tehát kevesebben akarnak majd ideiglenesen újabb, újból rendőri ellenőrzéseket vagy határellenőrzéseket bevezetni. Azt hiszem a Schengeni szellem, a Schengen szelleme a bizalom és szolidaritás szelleme, és nagyon fontos, hogy az EU szolidaritás mutasson azok felé, a tagállamok felé, amelyek a leginkább amelyekre a leginkább nehezedik a migrációs nyomás. A szolidaritás többféle formát is ölthet. Például segíthetjük azokat az országokat, ahol a külső határok vannak nagy nyomás alatt, itt a Frontex játszik nagy szerepet. Láthattuk a legutóbbi beavatkozást a görög-török határon, illetve a Hermész NATO műveletet is, tehát ezek a műveletek segítették már ezeket a tagállamokat. Természetesen a napi együttműködést is támogatjuk a hatóságok között, a határfelügyeleti hatóságok között. Ez az Európai Határfelügyeleti Rendszer, EOSZOR rendszernek a célja, ezt 2008 óta folyamatosan fejlesztjük. Az Európai Bizottság jogalkotási javaslattal ebben a témában majd júniusban fog élni. A szolidaritást úgy is kimutathatjuk, hogy pénzügyi támogatást biztosítunk. Van egy keretprogram, amely ebben az évben működik, figyelembe veszi a migrációs áramlatok kezelését, tehát van itt pénzügyi mechanizmus, amely segíti ezeknek a folyamatoknak a kezelését, és amely erősíti a szolidaritást a tagállamok között. Természetesen most még zajlik a konzultáció, és ugye köt minket a költségvetési szigor, de számíthatnak rám. Én gondoskodni fogok arra, arról, hogy legyen pénz ezekre a célokra a jövőben is. Azok a tagállamok, amelyek a leginkább kivannak téve a migrációs nyomásnak az EU külső határain, mindenképpen megfelelő pénzügyi kompenzációt kell kapjanak, amely elismeri azt a feladatot, amelyet ők elvégeznek az e- Schengeni egészének az érdekében. Tehát ezeket a tagállamokat támogatjuk, és természetesen abban is támogatjuk őket, hogy a nemzetközi védelemre jogosult személyeket be tudják fogadni. A tanácson, a tanács és a tagállamok akaratán, szándékán múlik majd a döntés. A tagállamok még nem támogattak ilyen lépéseket, ilyen általános megközelítést, de volt azért egy kivétel, volt egy kísérleti projekt, amikor a nemzetközi védelemre jogosult személyek más országokba utazhattak, Máltáról. Ezzel kapcsolatban szerveztem egy konferenciát, és nagy örömmel jelenthetem, hogy több mint 300 helyet ajánlottak fel a tagállamok az ilyen személyek befogadására és remélhetőleg is a társult országok, és remélem, hogy a jövőben ennek, ezeknek a helyeknek a száma nő, mert ez is egyébként a szolidaritás kézzelfogható jele. Úgyhogy most itt megköszönöm ezeknek az országoknak a felajánlásokat, és remélem, hogy a jövőben is így tesznek. Köszönöm szépen, elnök úr, elnézést kérek, hogy ilyen hosszú voltam, de a későbbi kérdésekre is kitértem egy picit. Nos, Papa Nikolau úr következik először, és utána pedig Lavia kolléga teheti fel a kérdését. Köszönöm szépen, Elnök úr. Biztos asszony. Biztos asszony, először is köszönöm a válaszát, és teljes mértékben egyetértek önnel Szerintem a parlament is egyetért ezzel, láthatta vagy hallhatta a vitát a román-bolgár Schengeni csatlakozás kapcsán. De a tanácson belül azért van itt egy kis probléma, nincs egyhangú vélemény a két országgal kapcsolatban. Ön a bizalomról beszél, hát ez rendben van, építsük ki ezt a kölcsönös bizalmat. Na de mi van Dániával? Dánia egyetért mindezzel, és elfogadja Dánia ezt a szolidaritást, látva azt, hogy milyen álláspontot fogadott el. A másik ön beszélt erről a mechanizmusról, mi lesz ezzel a mechanizmussal, hogyan lehet itt a kölcsönös bizalmat megtalálni a Schengeni rendelet 23-as cikkében van már egy ilyen, nem tudom, hogy ez inkább nem több aggodalmat hoz-e létre a Schengeni térség tagjaiban. Köszönöm. 30 másodpercben Lavé a kolléga szólhat. Biztos úr, biztos asszony, a bizottság, ha jól értem, akkor a következő hónapon belül fogja a 2007-2014-ig, bocsánat, 2020-ig terjedő időszakra a tervét elkészíteni, de a Frontexen kívül még milyen finanszírozási lehetőségek lesznek, amelyek segítik azokat a tagállamokat, amelyeket a leginkább sújt a migrációs nyomás, ahol a legtöbb a menedékerem. Kérelem, hogy segítjük ezeket az országokat, hogy tudják kezelni ezt a helyzetet, és én a finanszírozásra kérdezek itt rá, a politikára, a mediterrán térségben, hogyan tudnánk megelőzni megelőzni a elkövetkezendő hónapokban, években azt, hogy hatalmas migrációs nyomás nehezedjen ránk. Köszönöm szépen, mondja az elnök úr, biztos asszony válaszol. Köszönöm szépen. A bizalmat azt nem lehet kierőszakolni, a bizalmat ki kell érdemelni. Csak javítani tudjuk, erősíteni tudjuk a bizalmat a tagállamok között, kényszeríteni nem. Szigorúbban erősítjük a Schengeni térséget. Persze most a tagállamok egymást ellenőrzik kell, hogy legyen független ellenőrzés is az, az EU bevonásával. Azért, hogy nagyon-nagyon korán be tudjuk azonosítani a gyenge pontokat, a problémákat. És így aztán rögtön tudjunk segíteni azoknak a tagállamoknak, akik nehéz helyzetben vannak. Ezzel remélhetőleg sikerül fenntartani a bizalmat. A másik képviselőnek a következőt válaszolom. Most tárgyalunk még a keretekről, tehát egyelőre nem tudok számokat adni önnek, de szeretnénk növelni a Frontex függetlenségét és a Frontex rendelkezésére bocsájtott erőforrásokat. És azt is szeretnénk, hogyha a tagállamok más alapokhoz is hozzáférhetnének a migrációs ügyek kezelésében, tehát szeretnénk egyszerűsíteni az eljárásokat, ugye a határellenőrzés, a menedékkérelmek és így tovább ilyen témákban. Persze különbséget kell tenni az illegális bevándorlók, illetve azok között a személyek között, akik nemzetközi védelemre jogosultak. Tudják, hogy a tanács és a parlament most tárgyal erről, tehát hogy legyen egy ilyen letelepítési program, a bizottság is megnézte ezt a lehetőséget, hogy hogyan lehetne finanszírozni ezt a programot. És persze a közvetlen szomszédságunkban is lépni kell, tenni kell valamit. Itt is a kérdés minden aspektusát szeretnénk megvizsgálni. Tehát az illegális bevándorlók, a legális bevándorlók, illetve a nemzetközi védelemre jogosult személyek helyzetét több különböző téma, komoly politikai szándékra van szükség, és pénzügyi erőforrásokra. Én a magam részéről mindent meg fogok tenni, hogy a pénzügyi erőforrások a rendelkezésre álljanak. Köszönöm szépen, és most a 9-es kérdés következik. Poszert úr tette fel a vízumszabályozás Koszovó számára témájában. Biztos asszony a szó. Uh, Elnök úr, tisztelt képviselők, tisztelt Poszert úr, az Európai Bizottság folyamatosan és jelenleg is figyelemmel kíséri a koszovói hatóságok azon lépéseit, melyekre vinni igyekeznek a vízunkönnyítés párbeszéd megint hogy szükséges feltételeket teljesíteni. Hangsúlyoztuk, hogy két kulcsfontosságú kérdés maradt még nyitva a párbeszéd elkezdéséig, a megfelelő ö, visszatérítési ö, politika az egyik, és a oldalú visszautasztási eljárása vonatkozóan tárgyalni kell az EU-val. Két értékelési misszió utazott Koszovóba júniusban, illetve decemberben, hogy értékeljék a koszovói helyzetet, az integrációs folyamat állását. Sok előlépés történt, ám vannak még tennivalók. Párbeszédet folytatunk a koszovói kormányjal annak érdekében, hogy segítsük őket ezen utolsó lépések megtételében, és a, az önkormányzati szinten is előrelépésekre van szükség. Folyt, újra is frissített adatokat kapunk folyamatosan Koszovóból, az illetékes miniszterektől, és ha minden elem a helyére került, akkor egy új missziót küldünk Koszovóba, megvizsgálandó, hogy hogyan lehet tovább vinni a a vízumkönnyítési párbeszédet. Ott még nem tartunk ugyan, de, mint mondottam, előrelépés történt Koszovóban, szorosan együttműködünk a kormányjal annak érdekében, hogy segítsük ezt a folyamatot. Posselt úr, önél szó. Biztos asszony, köszönöm szépen a kiváló választ. Azt szeretném megkérdezni, lehetős, lehetségesnek tartja azt, hogy ez a misszió még ez évben kiutazik Koszovóba, vagy nem is lehet megjósolni, mikor utazik majd? Tehát egy ilyen kicsi ország, amely hát annyira támogatunk, fontos volna, hogy az ottani fiatalok Európába utazhassanak. Tudjuk, hogy hogy a, a határok megnyitását mindenki szimpátiával figyeli, ám a lengyel elnökség egész alatt még lehetségesnek tartja egyáltalán, hogy ez az utolsó misszió kiutazzon, és ezt a lép, ezeket a lépéseket megtegyék. Abszolút osztom azt az ambíciót, ami szerint el kell tegyünk kerülni mindent annak érdekében, hogy a kicsi ország egy izolált szigeté váljon, ahol is vízum gátak akadályozzák az emberek mozgását. Ám a folyamat jó részt a koszovói kormány kezében van. Mihez jelzik, hogy megtettek mindent, amit kértünk, akkor mi kiküldjük azt a missziót, amelyről szó van. Tehát nagyjából a, a, a koszovói kormány kezében van az ügy vitele, és ők határozzák meg a menetrendet is így módon. Elnök, köszönöm. Tízes számú kérdés, Mitchell úr a feltevője, a bűnözők internet használat elleni küzdelem. Biztos asszony öné a szó, készen áll. Jössz? Yes. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, kedves kollégák, az, a cybercrime egy hatalmas nagy probléma, és látjuk azt, hogy a szervezett bűnözés a e, kibertérben is nagyon aktív különböző lépésekre kerül sor annak érdekében, hogy erősítsük a biztonságot és, ellen, és fellépjünk a e, kiberbűnözés ellen. E, elfogadtunk politikai dokumentumokat, a digitális agendát és az európai digitális biztonsági stratégiát. Ebben a kiberbűnözés az egyik legfontosabb prioritás, amelyen dolgoznunk kell a jövőben. Tavaly két legislatív javaslatot nyújtottunk be egyet márciusban, fogadott el az Európai Bizottság, a másik pedig egy olyan javaslat, az, amely az információs kiberrendszerek elleni támadásokra vonatkozik. E, itt is nagyon nagy előrelépés, e, előrelépés sikerült elérni. A legutóbbi kibertérben felmerülő e, támadások fényében kell értékelnünk ezt a kérdést, a legutóbbi eszközök alkalmazását, amelyet a bűnözők most már naponta használnak. Nemzetközi partnerekkel működünk egyet, együtt ezen a területen, az EU és az Egyesült Államok tavaly novemberben egyeztettek a témában, különböző szakértői találkozókra került sor, és a következő EU-USA csúcs találkozón szintén téma lesz ez a kérdés. Aztán a kiber központ létrehozását is tervezzük. Itt európai szinten koordinálhatjuk a különböző tagállamok eh, eh, általi előrelépéseket. Új eh, üzleti modellek merülnek fel, a, de emellett a jogérvényesítésnek is lépést kell tartania. A kiberbűnözés egyre nagyobb méreteket ölt, és ezért segítségre van szükségünk, együttműködésre van szükségünk, és az adatok megosztására. Hogyha a szervezett bűnöző csoportok egyre több bűnt követnek el a kibertérben, e, ennek megfelelő ellentámadásra van szükség, koordinált mechanizmusokra és ellenfellépésre. Tíz évvel ezelőtt a budapesti egyezményt fogadta el az Európai Tanács, a kiberbűnözéssel kapcsolatban. Tíz év telt el, és még nem írta alá minden tagállam, nem ratifikálta minden tagállam ezt az egyezményt. Reméljük, hogy az év végén az egyezmény tizedik évfordulójára sikerül mindenkinek ratifikálni. Ezt az egyezményt hiszen mindenki elkötelezettnek érezheti magát. Köszönöm szépen, Michel úr! Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen a biztos asszonynak. Én tudom, hogy az interneten ö, kriminális ö, üzletkötésekre vagy ö, lépésekre kerül sor, ember, csempészet, kábítószer, kereskedelem, akár gyilkosság, lopás, rablás, fegyveres rablás, és stb a Facebook és mindenféle rendszerek kihasználásával e, működnek itt a szervezet bűnözői csoportok, talán az Europol és a szolgáltatók együtt nyilván azonosíthatnak bizonyos bűnelkövetőket, akár az Európai Bizottság koordinálásával. Azt szeretném kérni a biztos asszonytól, hogy tegyenek külön lépéseket koordinált fellépés érdekében. Köszönöm szépen, Tika asszony. Fél perc. Köszönöm szépen, elnök úr hatalmas volumene van, és egyre jelentősebb a kiberbűnözés. Ennek áldozatai az intézmények, európai intézmények, nemzeti intézmények, magánszemélyek. Az Európai Uniónak egy stratégiát kell elfogadnia az informatikai bűnözés elleni harcban. A a specializált ügynökség mandátumának kiterjesztése keretében mi az Európai Bizottságnak a terve. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, mondja a biztos asszony. Igen, valóban a igen, a mindennapi bűncselekményeket is gyakran interneten ö, követik el, de persze vannak olyan bűncselekmények, ö, például a személyazonossággal való visszaélés, vagy a bankszámlákkal való visszaélés, amelyet külön erősítés és, és tesz lehetővé ösztönöz az internet. Természetesen igyekszünk együttműködni a határon átnyúló szervezet bűnöző csoportok leleplezésében, legyen szó pornográfiát terjesztő csoportokról, vagy más büntelkövető csoportokról. Természetesen többet is lehetne tenni, igyekszünk az összes európai figyelmeztető rendszert összekötni, megosztani a statisztikát, az információt, és igyekszünk jobban együttműködni, akár magáncégekkel is a megoldások keresésében. Természetesen megvalósítási tanulmányt is készülő, készítünk eh, arra vonatkozóan, hogy 2013-ra egy európai kiberközpontot hozzunk létre, amelynek a feladata éppen a koordináció lenne a különböző nemzeti, létező nemzeti kiberközpontok eh, koordinálása. Az Europol a nemzeti eh, hatóságok együttműködnek, és már most a tőlük telhető legtöbbet megteszik ezen jelenség elleni fellépés érdekében. Köszönöm szépen. 11-es és 12-es kérdés, Kopászony és Latfordasszony, Schengeni értékelési rendszer és Schengeni szerződés végrehajtása, illetve esetleges felfüggesztési mechanizmus, tessék biztos asszony. Köszönöm szépen a két kérdésre, együtt válaszolok, mert majdnem megegyezek elnek úr, megegyeznek, és a Schengeni térség fenntartását és megerősítését célozzák ebben a nehéz migrációs helyzetben. Részben már válaszoltam ezekre a kérdésekre, amikor Papa Nikola úr kérdésére válaszoltam, de természetesen ezeket az aspektusokat is részben kell tartani. Latford aztán kifejezte aggájait, hogy az új Schengeni értékelési mechanizmusról folytatott tárgyalások nagyon nehezek, nehéz megállapodni az új szabályokban. A szabálysértési eljárások indítására kérték a bizottságot, és hadd fogalmazok nagyon világosan. A Schengeni szabályok megsértését nem toleráljuk, nem fogadható el ez, de az egyik elem nem zárja ki a másikat. Azt is tervezzük, hogy párhuzamos megközelítést alkalmazunk, hiszen mi vagyunk az EU jogszabályok őrei, tehát a bizottság kell garantálja azt, hogy ezeket a szabályokat mindenki megfelelően végrehajtja és tiszteletben is tartja. A meglevő jogszabályok alapján járunk el, és az a véleményem, hogy a meglevő szabályok a helyzetek legnagyobb részét lefedik, Hogyha értelmezési gondok adódnak, akkor az Európai Bizottság konzultál az érintett tagállamokkal, és tisztázza a helyzetet, tisztálja a szabályokat. Ezt megtehetjük úgy, hogy útmutatásokat vagy ajánlásokat címzünk az érintetteknek annak érdekében, hogy a megfelelő végrehajtását biztosítsuk az európai jogszabályoknak, és az Európai Bizottság minden módszert alkalmaz és figyelembe vesz, hogyha szükséges, akkor szabálysértési eljárást indít. Ugyanakkor megelőző intézkedéseken is dolgozunk, annak érdekében, hogy el tudjuk kerülni, hogy ilyen szabálysértési eljárásokat kelljen indítani. És most például tárgyalások zajlanak a bizottság, a tanács és a parlament között, arról, hogy egy hatékonyabb értékelő rendszert dolgozzunk ki, és most azon gondolkodunk, hogy hogyan illetve mikor egészítsük ki ezt az értékelési mechanizmust annak érdekében, hogy növelkedjen a kölcsönös bizalom és koherensebb legyen az alkalmazás, ami pedig a Dán helyzetet illeti a belső határok ellenőrzését, ahogy Kopasszony erre utalt. Gondolom ön is tudja, hogy a bizottság elnöke azonnal írt a Dán miniszterelnöknek és felhívta a figyelmét, hogy a bizottság első elemzése komoly aggályokat vetett fel azzal kapcsolatban, hogy a javasolt intézkedések megfelelnek-e Dánia kötelezettségeinek, amit vállalt, európai és nemzetközi kötelezettségeket. A bizottság elnöke hangsúlyozhatta, hogy rendszeresen nem lehet ellenőrizni sem az áruszállítást, sem a személyek áramlását, és arra sürgették Dániát, hogy tegye meg a megfelelő lépéseket. Most elemezzük azokat az információkat, amelyeket Dánia bocsátott a rendelkezésünkre, és utána döntünk a jövőbeni lépésekről. Koppasszony kérdésére mondom azt is, hogy ugye ugye kérdez, hogy a bizottság vajon az első megállapított jogellenes beutazás állama kapcsán felülvizsgálja azt az elvet, hogy ez az állam rendelkezik kizárólagos hatáskörrel. Tehát ugye arról volt szó, hogy egy migráns személy vissza utasítható abba a tagállamba, ahova először lépett be az EU-n belül. Ez egy Dublini szabály, hogyha valaki beérkezik az EU-ba, akkor egyetlen egy, az első tagállamban nyújtja be a menedékkérelmét, de ez most nem az illegális migrációval foglalkozik ez a kérdés. A bizottság a Dublini rendelet felülvizsgálatát is elkészítette az erre vonatkozó javaslatát, de ezt az alapelvet nem érintette. Mindig az első tagállam vizsgálja meg a menedékkérelmet. Ahova az illető személy érkezik, az a tagállam vizsgálja meg ezt a kérelmet. A 2009-es májusi javaslatban ez megerősítést nyert, és utána pedig a tavaly novemberi szavazás is ezt megerősítette. Köszönöm szépen. Látford Báronő az első pótkérdés. Parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Biztos asszony, köszönöm a választ természetesen nagy örömmel hallgatom önt, és nagy örömmel hallom, hogy újra kihangsúlyozza, hogy ön számára mennyire fontos Schengen megtartása. Én tudom, hogy ön őszinte, de én ettől függetlenül aggódom. Mindenek ellenére ugyanis az a benyomás, legalábbis a külföld felé, a Financial Times-ban olvastam egy cikket például a múlt héten, azt írták, hogy az eurozóna és a Schengeni térség szétesik. Szerintem a rossz oldaláról nézik ezt az emberek, úgy gondolják, hogy a bizottság teljesen nyugodtan hátradől a székjében, és hagyja, hogy újra bevezessék a tagállamok a belső határokon az ellenőrzést. A bizottság ugye az intézményi jogosultságaira helyezi a hangsúlyt, de szerintem ezzel nem hangsúlyozza azt, hogy mennyire elkötelezett afelé, hogy a gyakorlatban is fellépjen, és szabálysértési eljárásokat indítson. Például nem tudom, hogy nem, nem olvastam azt a levelet, amit az elnök, a bizottság elnöke küldött Kopenhágába. Koppa asszony is felteheti a kérdését. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon világos a biztos asszony válasza a sengenítéséggel kapcsolatban hogy elkötelezett amellett, hogy megerősítse ezt, illetve arról is szólt, hogy a bevándorlókat telepítsék, el, telepítsék az EU valamennyi országába a gazdasági, földrajzi és egyéb hátterük alapján. Ami a Dublin 2-t illeti, vannak olyan országok ma, mint például Görögország, amely ugye a külső, az EU külső határain van, és nem csak Görögországnak, hanem a többi országnak is szembe kell néznie gyakorlatilag a migrációs áramlatok 90%-ával. A Dublin 2, ez a rendszer nem fenntartható. És mivel a Dublini rendszer nem fenntartható, felül kell vizsgálni a legutóbbi fejlemények fényében. Mi erről a véleménye? Köszönöm. 30 másodperc a következő pótkérdésre. Köszönöm szépen. Nemrégiben utalt a szolidaritásra, illetve arra, hogy a jogosan kell elosztani a, fele, a ter, terheket. Voltak tárgyalások is ugye arról, hogy a bevándorló személyeket letelepítsék szerte az Európai Unióban. Erről született egy megállapodás, és én szeretném tudni, hogy hol tartunk, tehát hogy a végeredményhez közel vagyunk-e. Ami pedig a Dublin 2-es rendszert illeti, én Kopa kollégához csatlakozom. Franciaország, Németország, gyakorlatilag visszaküldte a személy, ezeket, visszaküldött bizonyos személyeket Görögországba. Kritizáltak minket, a Dublini kettes szabályok alapján kritizáltak minket. Nem tudom, hogy mire számíthatunk, hogyan fogják ezeket a szabályokat felülvizsgálni, mi lesz, ezt a parlament is kérte. Köszönöm, akkor most a biztos asszonynak adom vissza a szót a pótkérdések után, mondja az elnök úr. Köszönöm, elnök úr. Bocsánatot kérek, hogyha rossz benyomást keltettem schengen kapcsolatban. Hát én szinte az elmúlt két hónapban semmi másról nem beszéltem, csak a Schengeni térségről. És állandóan azt hangsúlyoztam, hogy ez mennyire fontos, hogy ez egy mekkora ajándék, és hogy ezt meg kell erősítenünk, és nem gyengíthetjük. Nagyon-nagyon komolyan kezeljük eh, azokat a híradásokat, amelyek arról szólnak, hogy ezt a rendszert gyengítik. Franciaországgal, Olaszországgal, Dániával folyamatos kapcsolatban vagyunk, és tájékozódunk, hogy mit tettek, mit kívánnak tenni, és ellenőrizzük, hogy mindez megfelel a Schengeni szabályoknak, vagy sem. Azt is megvizsgáljuk, hogy hogyan lehet megerősíteni a Schengeni térség értékelését, hogy garantáljuk azt, hogy a jelenlegi úgynevezett peer review rendszer, ami nem jól működik, lecserélhető legyen valami másra egy európai szintről működtetett rendszerre, és természetesen így az Európai Parlament szerepe is megnő. Több eszközre van szükségünk, hogy segíthessük a tagállamokat. Jobban kell fellépnünk, útmutatásokat kiadni, és tisztázni pontosan, hogy mely kivételes körülmények között lehet felfüggeszteni ezeknek a szabályoknak az alkalmazását, hogy ne sodorjuk veszélybe ennek a rendszernek a létét. Tehát nyugodtak lehetnek, mindent meg, fogom te, meg fogunk tenni ezeknek a lépéseknek az érdekében. Több Európára lesz szükség, és nem kevesebbre, megvédjük a Schengeni rendszert. Ami pedig a Dublini szabályokat illeti, ez egy párhuzamos folyamat, a tárgyalásoknak a része, tehát a menedék csomag tárgyalásainak a része, ugye most zajlanak a tárgyalások a parlamentben és a tanácsban is. A bizottság azt javasolta, hogy a Dublini kereteken belül ugye tartsuk meg egyrészt az első tagállam felelősségét, tehát ahova beutazik valaki, de egy sürgősségi mechanizmust is vezessünk be, hogy rendkívüli körülmények között fel lehessen függeszteni a az általánosságban alkalmazott mechanizmus, de ez nagyon ellentmondásos. Vannak olyan tagállamok, amelyek ezt támogatják, vannak, amelyek nem. Tehát a legnehezebb része, azt hiszem, mindez a menedékügyi csomagnak. De a görög probléma az nem ez. A görög problémára nem ez a megoldás, hanem az, hogy a közös európai menedékügyi rendszer működtetésével, ugye ez így a nagyobb tehermegosztáshoz vezet, tehát mindenki kiveszi a részét a felelősségből, mindenki befogadhat menekülteket, de hogy emellett a reformterveket végrehajtsuk. Ugye Görögország cselekvési tervében ezek szerepeltek, a bizottság, a tagállamok támogatták ezt és mindenki támogatja Görögországot, hatalmas pénzügyi támogatást is kap, szakértelmet, tolmácsokat, adminisztrátorokat. Ezek a személyek mind segítik Görögországot abban, hogy kiépítse azt a rendszert, amely az európai jogszabályoknak megfelel. Már sokat tettek, de még mindig rengeteg a tennivaló. Tehát párhuzamosan kell végezni ezt a munkát a tárgyalásokkal eh, a menedékügyi rendszerrel kapcsolatos tárgyalásokkal. Köszönöm szépen, mondja az elnök úr, és köszönöm a ma esti válaszait biztos asszonynak. Most rátérünk a további kérdésekre. Andor az intézet kérdésekről van szó. 20 percünk van minden egyes biztosra. Hát a kollégák azt hiszem tudják, hogy mit jelent ez, lesznek olyan kérdések, amelyekig nem jutunk el. Az első kérdés tehát Andor úrhoz, a 13-as sorszámú Delden úr tette ezt fel, az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap jövője. Parancsoljon, és Berent kolléga helyettesíti Delden urat. Tisztelt képviselők! Hálás vagyok, hogy oly nagy érdeklődéssel fordultak az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alaphoz. Ez év kulcsfontosságú lesz az alap jövője, illetően mert a bizottság javaslatot terjeszt be a alapszabályozásáról és a következő programidőszakban való működéséről. Az elmúlt hónapokban a bizottság konzultációt folytatott az alap legfontosabb érintettjeivel ezen kérdésekről. Különösen azt vizsgáltuk, amely az Európai Parlament jelentésében, Portas úr jelentésében állt néhány hónappal ezelőtt. A tapasztalat alapján, melyet az alapműködtetéséből, jelenlegi formájából és a konzultációban hallott javaslatokból áll össze, úgy gondoljuk, hogy a javaslataink a 2013 utáni működését az alapnak hatalmas mértékben javítja majd. Két problémát orvosol tudnilik a jelenlegi mechanizmusban a javaslatok. Először is a hozzájárulás engedélyezése a tagállam által benyújtott jelentkezés után. A jelentkezés pályázat értékelése nagyon sok időbe kerül jelenleg. A bizottság arra törekszik, hogy egyszerűsítse azokat a feltételeket, melyek alapján a tagállam jogosultá válhat, és igazolhatja a jogosultságát a támogatásra. Ugyanakkor az is nagyon sok időbe kerül, még beszerzik az egyes a költségvetési hatóságok hozzájárulását a pályázathoz. És ez visszatartja a kifizetéseket a dolgozók kárára, hiszen egyes tagállamok nem hajlandók előfinanszírozni a képzést, a munkába helyezést és egyéb ö, célokat. Ugyanakkor az alapra benyújtott pályázatok száj, számát tekintve látható, hogy azok jelentősen növekedtek az elmúlt két évben. Ezáltal egyre nehezebbé vált a megfelelő határok, illetve plafonok betartása, és ez problémát jelent, hiszen a 2011-es kifizetéseket is már el kellett halasztani először még hozzá, mert nem tudtuk megtalálni megfelelő előirányzatokat a kifizetésekre. Bizonyal egyetértenek abban, hogy ez nem segíti azokat a munkavállalókat, akiket elbocsátottak, és akiknek gyors segítségre van szüksége. Ezért kell olyan megoldásokat találnunk, mert révén az alapfinanszírozásának mechanizmusa közelebb kerül a kitűzött célokhoz. Jelenleg több alternatíva van az asztalon, először is az, hogy az alap az ESA része, vagy, nem, vagy része lesz, vagy nem lesz része, illetve lesz a saját költségvetése, vagy nem lesz költségvetése. A bizottság még nem döntött ebben a két kérdésben, meg a kérdések többi részében sem, ám ősszel fogjuk meghatározni az EGA a jövőjét, az európai munkavállalók érdekeit figyelemmel kísérve. Most pedig várom hozzászólásaikat. Elnök, köszönöm biztos úr. Hárman tesznek fel. Putkérdés Berenc úr először. Asszony. Köszönöm szépen. Engedjék meg, hogy köszönetet mondjak a biztos úrnak. Természetesen támogatjuk azokat az intézkedéseket és kezdeményezéseket, amelyek a folyamat felgyorsulásához vezetnek, amikor is az elbocsátott munkavállalók támogatását, segítségére kell sietnünk, akár a válság miatt, akár a globalizáció miatt elbocsátott munkavállalókról van szó. Továbbra is prioritás kell, hogy legyen a munkavállalók megsegítése. Ami az eljárás felülvizsgálatát illeti, azt gond, mi ellenezzük azt, hogy a globalizációs kiigazítási alap a kohéziós politika eszköze legyen, olyan eszköze, mint akármelyik más eszköze. Nekünk külön célkitűzéseink vannak, különleges célkitűzéseink vannak, és ez éppen a globalizációval függ össze. Emellett azt követeljük, hogy a többi biztossal együtt, akiknek kompetenciáik van ezen a területen, akár a versenyképesség, akár az iparpolitika területén működjenek együtt ezen alap megvalósítása tekintetében. Köszönöm szépen. Csunta úr kap szót 30 másodpercben. Köszönöm szépen. Tehát már felmerült a kérdés, hogy görög ország vonatkozásában nem kaptunk választ, és nagy... Görögországban eh, ez a válasz, mely szerint nem használhatják ki a globalizációs kiigazítási alapot, nagy felháborodáshoz vezetett. Az országon benyújtott egy kérvényt eh, az alap, a globalizációs kiigazítási alap eh, igénybevételére az elbocsátott munkavállalók megsegítésére. Hogyha valóban benyújtották ezt a kérvényt, akkor azt szeretnénk kérdezni, hogy ezt a kérvényt jóvá hagyták-e, vagy nem, és hogyha van, van erről információ, és hogyha elutasították, akkor miért utasították el? Köszönöm. Harkin asszony. Mr. Chair. Elnök úr, volt egy kérdésem, melyet a biztos úrnak szerettem volna feltenni. Az ESZA és az EGA összeolvasztásának lehetőségéről, és ha lesz ilyen összeolvadása a két alapnak, akkor megnövelik-e majd az ESZA előrányzatait? a költségvetésből. Aztán lenne kérdésem, a menetrenddel kapcsolatban is említette azt, hogy milyen nehéz összehozni a költségvetési hatóságok egyetértését. Ám mennyiben lehetne bátorítani a tagállamokat arra, hogy ők kezdjék el az intézkedések bevezetését, az EGA a intézkedések elősegítésére, mert ennek révén a, nem a munkavállalók várnák meg a, ezt a hosszú menetrendet, hanem előtt rákaphatnák a finanszírozást. Tisztelt képviselők! A célok megerősítését örömmel hallottam, hiszen a bizottság céljait üdvözlésre találtak. Az is, hogy az EGA a következő pénzügyi perspektív idején is fennmaradjon, sőt egy erősebb, jobban működő rendszer támogassa a munkavállalókat, akiket elbocsátottak. Úgy gondolom, az a tény is alátámasztja ezt a nézetet, hogy a következő időszakban a pénzügyi stabilitás megteremtése továbbra is nagyon fontos lesz a tagállamok számára, feladat marad, és ebben rendkívül nagy segítség volna, hogyha gyors, hatékony Európai Uniós intézkedés és eszköz áll a rendelkezésre, akik segítik azokat a munkavállalókat, akik hirtelen a munkahelyen kívül találják magukat. Azonban vannak még nyitott kérdések. Például, hogy mi legyen a kapcsolat a, az ESA és az EGA között. Az ESA, mint tudjuk, megosztott irányítás alatt működik, és ez nem, ez a mostani rendszer nem illeszkedik az EGA célkitűzéseivel. Az, hogy milyen formát találunk majd a e kérdés rendezésére, abban az irányítás kérdése lesz perdöntő, és az dönti majd el, hogy mi lesz a végső megoldás. Nem akarok neveket mondani, de a különálló alap fennállásának szükségességéről beszélek, illetve arra, arról, hogy különösen a, a, a sebessége, a menetrendre kell nagy figyelmet szentelnünk. Már most is, és a jövőben még inkább elmondható, több tagállam megtalálja a módját annak, megtalálta már a módját, hogy a programokat finanszírozza, azokat a jogosult programokat, amelyek úgy az ESA, mint az EGA részéről támogathatóak, és megtalálják ennek a módját. Ám nagyon fontos, hogy minden tagállam előtt nyitva álljon ez az alap, amelyben szükség van arra, hogy hirtelen munkavállalói munkaerőpiaci válságra kell gyors választ adni. Ugyan azt a kérdést illetően, hogy jelenlegi szabályok szerint nagyon nehéz meghatározni a jogosultságot, most ez a kérdés is tárgyalásunk tárgya, igyekszünk világosabbá tenni a szabályokat, ám jelen pillanatban el kell mondanom, azon dolgozunk elsősorban, hogy az átmeneti szabályozást kiterjesszük, egészen a mostani pénzügyi időszak végéig azon szabályokról beszélek, amelyeket a válságra adott válaszként vezettünk be, és melyek révén ez alap hatékonyabban alkalmazható a válság hatásainak orvoslásában a munkavállalókat illetően. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm. Menjünk tovább. 14-es számú kérdés. Csuntis úra feltevője kollektív a köri kollektív szerződések nem. Elis úr, közbe kíván szólni? Jelezni, hogy hány kérdésű lesz még időnk? I did, I did say... Azt elmondottam, hogy 20 percünk van egy-egy biztosra. Mielőtt bejött volna, mondtam ezt el. Valószínűleg a 15-ös kérdésig eljutunk, de az önéig valószínűleg nem. Ha csak pótkérdéshez nem, csatlako- pótkérdés nem csatlakozik egy korábbi kérdéshez. 14-es számú kérdés, biztos úr. Köszönöm szépen, e, elnök úr. Az Európai Bizottság e, elismeri azt, hogy a görög válságnak nagy, költség, válság nagy költségekkel jár, ezeket a lakos, ezt a polgároknak kell állniuk, ez a pénzügyi e, egyensúlytalanság, a versenyképesség csökkentése és egyéb okokra vezethető vissza. Egyesek azt állítják, hogy mivel a memorandumban szerepelnek ezek a pontok, a szubszidiaritás érvénye itt nem, elve itt nem érvényesül az Európai Uniós szerződés szerint. Én nem gondolom, hogy ez igaz. Azok az intézkedések, amelyek a memorandumban szerepelnek, ezeket az görög kormánya való szoros együttműködésben állapítottuk meg. Ez azt mutatja, hogy tiszteletben tartották el közben a szubszidiaritás elvét. Az alapelvek az alapjogok európai kartájának 28-as pontja szerint a munkások, munkavállalók és a munkavállalói szervezetek az Európai Uniós és Nemzeti jogok, jog szerint kollektív szerződéseket tárgyalhatnak meg és fogadhatnak el. És hogyha érdekkonfliktusra kerül sor, akkor kollektív módon léphetnek fel, érdekeik védelme érdekében a sztrájkokat is beleértve. A karta 51-es cikke szerint a karta rendelkezései rendelkezéseit az Európai Uniós ügynökségek, intézmények, stb. vehetik igénybe, vagy ezek utalhatnak erre, és csak akkor, hogyha, és csak akkor utalhatnak rá, amikor Európai Uniós jogot valósítan, érvényesítenek éppen meghatározásra kerül, hogy mely kollektív szerződés élvez prioritást, hogyha ezeket a kollektív szerződéseket különböző szinten állapították meg, vagy állapodtak meg bennük. Nyilván ennek eredményeképpen a nemzeti szinten meghozott kollektív szerződések a nemzeti kötelezettségeket kell, hogy betartsák, és a nemzeti munkaügyi szervezetek szabályának kell, hogy megfeleljenek. Kedves kollégák, remélem, hogy megválaszoltam a kérdésfeltevő kérdését. Remélem meg tudtam meggyőzni, meg tudtam győzni őket arról, hogy önöket arról, hogy a memorandumban szereplő intézkedések alapvető jelentőségűek, hogyha Görögországot szeretnénk kivezetni a válságból. Még akkor is, hogyha egyesek úgy vélik, hogy ez nem felel meg a szubszidiaritás elvének. Csuntasz úr következik. Kiegészítő kérdés. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr, nagyon sajnálom, de el kell mondanom, hogy nem volt világos a válasza. Erotésis. Ugyanezt a kérdést már egy írásbeli, ugyanezt a választ már egy írásbeli kérdésemre is megadta írásban. Hogyha az Európai Bizottság betartja a szubszidiaritás elvét, és azt mondja, hogy a kollektív szerződések nemzeti kompetenciába tartoznak, akkor az a helyzet, hogy megsértették ezt a rendelkezést, hiszen azt kérték, hogy a kollektív szerződések szűnjenek meg. Amit ön elmondott, ez nem volt világos. Ez én kérdésem a következő. Ki követeli azt, hogy a kollektív szerződések szűnjenek meg? Ön, vagy a Nemzetközi Valutalap, vagy a hitelezők, eh, amely, akik eh, Görögországnak, Portugáliának pénzt adtak, ki felelős ezért? Biztos úr. In uh, much of the institutional arrangements, including az intézményi megállapodások a bér megállapításokat tekintve különböző tagállamokban léteznek. Ez a helyzet, ez egy sürgősségi helyzet, vízhelyzet, a vízhelyzeteket pedig olyan politikák szabályozzák, amelyet az EU, az IMF, az LKB, e illetve a tagállami kormányok határoznak meg együtt. Természetesen vannak eh, még nyitott kérdések, ezek közül egyeseket az Euro Plus csomag vet fel, és nem régiben voltak viták arról, hogy a szociális párbeszéd és a gazdasági kormányzás eh, összekapcsolására szükség lehet a szociális partnerek és az Európai Szakszervezeti Szövetség bevonásával. Nem mondom azt, hogy minden kérdést megválaszoltunk, de pontosan ezért kezdeményeztem egy konferenciát a bérekről és a bérek megállapításáról az Európai Unióban, és erre a konferenciára a szociális partnerek részvételével és más érdekelt felek részvételével kerül erre sor szeptemberben, és remélem, hogy ez majd megválaszolja a kérdését. Köszönöm. Az utolsó kérdés Blinke Csiute asszony részéről Andor úrnak. Talán rövid választ hallhatnánk, és a pótkérdés is rövid legyen, és az arra adott válasz is rövid legyen. 15-ös kérdésnél tartunk. Elnök úr, tisztelt képviselők, a dolgozók szabad mozgása az Európai Unió egyik alapelve. Az áruk, szolgáltatások és tőke szabad mozgásával együtt a belső piac egyik oszlopa hozzájárult az európai integrációhoz az elmúlt 50 évben. Jelentős a szociális dimenziója is, hiszen támogatja a társadalmi, gazdasági és kulturális integrációt a migráns dolgozókét, illetve családjaikét a befogadó államokba. Az európai jogszabályok, amelyek a dolgozók szabad mozgását garantálják, azt a jogot biztosítják az állampolgárok számára, hogy munka vállalására szabadon mozoghatnak, és szociális jogaikat és családtagjaik szociális jogait védi. 2011 fontos év volt az Európai Unió életében, mert itt zárultak le a korlátozások az újonnan csatlakozott 2004-ben újonnan csatlakozott tagállamok esetében, ugye 8 tagállam esetében voltak még ilyen korlátozások, de most már az ő állampolgáraik is szabadon vállalhatnak munkát bárhol. Azok a tagállamok, amelyek Romániával és Bulgáriával kapcsolatban még alkalmaznak ilyen korlátozásokat, akkor fogják ezeket megszüntetni, amikor 2011. december 31-én megszűnik az átmeneti időszak. Ennek a lejárta azt jelenti, hogy több állampolgár tudja kihasználni az egyik legalapvetőbb európai szabadságot, szabadon dolgozhat egy másik tagállamban. Hatalmas lehetőségeket nyit ez meg nem csak az egyének számára, ők ugye mozoghatnak mindig oda, ahol a munkahelyek vannak, de a gazdaság számára is. A mobilitás és a mozgás szabadsága, a dolgozók mozgásának szabadsága nagyon fontos ennek a háznak is a bizottságos, illetve tudjuk, hogy a saját kezdeményezésű jelentés is erről szólt, a foglalkoztatási mobilitásról, a bizottság nagy érdeklődéssel kíséri figyelemmel ezt a vitát, de azzal is tisztában vagyunk, hogy annak ellenére, hogy nagy mennyiségű joganyag van, amely a dolgozók szabad mozgásáról szól. Nagyon sok EU állampolgár még mindig úgy érzi, hogy túl sok akadályjal kell szembenéznie, hogyha egy másik tagállamban kíván dolgozni, és ezt a helyzetet eh, többször is, eh, több jelentés is megvilágította. A Monti jelentés, amely 2010. május 9-én született, az egységes piacra vonatkozó új stratégia címmel kiemeli, hogy siker a dolgozók eh, szabad mozgása, de ezt használják legkevésbé. Tehát a négy szabadságból ezt használják a legkevésbé. A szabad mozgás hatékony végrehajtásával kell ezen a helyzeten javítani. Az európai jogszabályok ugyanis megerősítik ezt, és a diszkriminációs esetében, diszkriminációs esetek kapcsán szükségünk van mechanizmusokra, amelyek garantálják, hogy az ilyen jogokat minden egyes tagállam állampolgárai megkapják a nemzetiségüktől függetlenül. A dolgozók szabad mozgásával kapcsán ugye a 16-12-es per 68-as EGK tanácsi rendelet határozza meg a referencia kereteket, és van még a mozgás szabadságról egy másik mozgásszabadságra vonatkozó másik javaslat is, a bizottság ugye bejelentette, hogy kész felülvizsgálni ezt, a bizottság hozzá kíván járulni a vitához, a dolgozók szabad mozgása kapcsán, illetve ahhoz is, hogy milyen további lépéseket tegyünk ebben a témában a jövőben. Köszönöm, Blinkevics Jute asszony. Kérem, hogy 30 másodpercen belül próbálja meg eh, tenni a pótkérdését, és Andor úrra lehet, hogy legrövidebben válaszoljon, mert utána Harms eh, kolléga idejét használjuk el. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen a válaszát! és egy jobb szabályozási javaslatot várunk az Európai Bizottságtól jövő a következő kérdésre szeretnék választ kapni. Az Európai Bizottságnak vajon eh, nem kellene-e a pozitív aspektusok mellett a negatív aspektusokat is értékelni? Például nagyon sok munkavállaló elhagyta a hazáját, kiválóan felkészült és szakképzett polgárokról van itt szó, akik más tagállamokban próbálnak szerencsét. Vajon nem kellene azokat az országokat kártalanítani, akik, amelyek kiképezték ezeket a polgárokat, és akik elvesztik így a szakképzett munkaerőt? President, um, Elnök úr, ez valóban idevágó releváns kérdés, és nem nemrégiben több eszmecserét is folytattunk május 1 -e kapcsán, és akkor én felvetettem ezt a kérdést. A visegrádi négyek munkaügyi minisztereivel, vagy a balti államok munkaügyi minisztereivel folytatott vitában, és megpróbáltuk kideríteni, hogy a dolgozók szabad mozgása hol eredményezhet feszültségeket? Milyen szakmákat érint ez leginkább, ahol a szabad mozgás az nem kétirányú, hanem inkább egyirányú? És Amennyiben ilyen tendenciákra derül fény, akkor a tagállamok kormányainak a feladata az, hogy a megfelelő stratégiákat elkészítsék, tehát a képzés, a jövedelmezés, a karrier lehetőségek és és így tovább. Tehát például olyan stratégiát felvezelhetnek a tagállamok, amely az orvosi szakmában dolgozókat érintik, és jobb körülményeket teremtenek a számukra. Például mi erről beszéltünk, de továbbra is figyelemmel fogjuk kísérni ezt a problémát, és továbbra is eszmét fogunk cserélni az érintett tagállamokkal, ahogy a múltban is tettem. Köszönöm szépen! A többi kérdésre írásban kapnak az érintettek választ. Megköszönöm mindenkinek, és megköszönöm Andor úrnak is. Hán úrhoz intézett kérdések következnek. Az első a 19-es. Mártin úr tette fel a regionális és kohéziós alappénzügyi eszközeinek átcsoportosítása a címe, és a biztosé a szó, amennyiben felkészült. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt képviselő, köszönöm szépen a kérdést úgy gondolom, fontos leszögezzünk már az elején, hogy a struktúrális alapok az folyó pénzügyi időszakban, 2007-től 13-ig terjedő időszakban a több mint 400 operatív program keretében már most is elosztottak a források a régiók között, illetve egyes tagállamok között, és megállapodás született ezekről. A teljes folyamat része a pénzügyi időszak elején indul, a tagállamok és a régiók részvételével, akik a vonatkozó időszakra vonatkozóan megállapítják a programokat, ahol megállapításra kerül az is, hogy egyes, egyes programok milyen finanszírozási eszközökre számíthatnak, milyen forrásokra számíthatnak, és az igazgatási feladatok a megosztott irányítás mentén alakulnak, ilyen értelemben tehát a tagállam és vagy az adott tartomány vagy régió kapja meg a felelősséget azért, hogy végrehajtsa a helyben a programot, és felelős a projektek értékelésért, kiválasztásáért, végrehajtásáért és ellenőrzésért ért is, legalábbis az első szinten. Már időszak elején is felmerült az energiahatékonyság témája, illetve a megülő energiaforrások erőteljesebb támogatása. Hangsúlyos pont volt ez már akkor is, mi több az egyik prioritása is a regionális politikának, és én értelemben nagyon sok a 400 program közül nagyon sok foglalkozik részben, hogy egészében ezzel, és a jelenlegi időszakban a régiókkal és tagállamokkal megkötött megállapodások alapján egy 9,2 milliárd eurós költségvetés áll rendelkezésre a fenntartató energiapolitika érdekében, melynek hangsúlyai a megújuló energiaforrások, illetve ennek a hatékonyság témájára tevődnek. És a parlament, valamint a tanács 2009-es döntése alapján ehhez még jön egy 4%-ig terjedő lehetőség arra, hogy a regionális fejlesztési alap forrásainak ezt a részét energiahatékonyság javítási intézkedésekre költsük, lakótelepek és egyéb épületek szigetelésében valósul ez meg. Körülbelül a tagállamok fele vette igénybe ezeket a lehetőségeket. Franciaország különösen példaértékű lehetőség alkalmazása és végrehajtása terén. Köszönöm. Thank you, Mr. Martin. Köszönöm, Martin úr. Köszönöm szépen, biztos úr. Most legyünk komolyak, felolvasom a kérdésemet. Az Európai Bizottság készen áll-e arra, hogy a jelenleg a regionális és kohéziós alap számára rendelkezésre álló évi 51 milliárd euró legalább 10%-át a megújuló energiák területén eh, villamosenergia hálózatok céljából induló finanszírozásként átcsoportosítsa. Ön nagyon érdekes dolgokat mondott, de nem erről van szó. Eh, arról van szó, hogy mondja azt, hogy igen, eh, levonjuk a következtetéseket, igen, a 2020-at valóban komolyan vesszük, és az energia átalakulást meg kell valósítani, és az észak-németországi áramot Ausztriába kell irányítani. Nyilván önnek is vannak tapasztalatai, az én apám ebben az ágazatban dolgozott. Hálózatokra van szükség. Ön ezt a finanszírozást hajlandó-e valóban bevezetni, megvalósítani, úgy, ahogy elődei ezt megígérték? Biztos. Biztos, Biztos úr. Nagyon pontosan elolvastam a kérdését, ennek megfelelően precíz választ adtam azon szabályok alapján, amelyek érvényben vannak a regionális politika tekintetében, és ezek a szabályok alapja éppen az, hogy a tagállamokkal kötünk megállapodásokat, ezek vagy egy oldalon, e- ezeket sem a bizottság, sem a régiók nem tudják módosítani a maguk szakállára. Én személy szerint örülnék annak, és kívánatosnak tartanám, ha már most is rendelkezésre álló eszközök felhasználásra kerülnének, és nem, nem ezt az imamalmot, imamalmot kántálnánk újra és újra minden konferencián és ülésen, hanem felhasználnánk a rendelkezés forrásokat a megfelelő célokra. A következő pénzügyi szabban feltétlenül így lesz, mert a megülő energiaforrások kihasználásának fokozása egyik kulcselem a 2020-as európai stratégiának, és abból indulok ki ennek alapján, hogy egy magasabb szintű költségvetés áll rendelkezésre, még a regionális politika címsora alatt is ezekre a célokra, és ennek érdekében Ötinger biztos kollégámmal infrastruktúrális beruházásokra, transzeurópai hálózatok energiahálózatok kiépítésére is ösztönzőket kívánunk adni. Ha ma a régiók a jelenleg rendelkezésre a forrásokon túli forrásokat szeretnének átállítani erre a célra, akkor erre is nagyon nyitottak vagyunk, illetve annak érdekében lehetővé tegyük ezek, ezen források átcsoportosítását ezen célokra. Ám még egyszer mondom, a bizottság a maga szaklára egyoldalúan nem tudja módosítani ezeket a megállapodásokat, amelyek a tagállamokkal kötettek. Köszönöm. A következő a 20-as számú kérdés. Jensen uh, képviselő a feltevője. Biztos úr, mi a szó? képviselő képviselőasszony, köszönöm szépen a kérdését. ami a lehívási arányt illeti, illetve az elkövetkezendő időszakban az eszközök elosztását szeretnék utalni az eszközök elosztását érintő plafon szabályra, a cappingre. Egy szabály, bizonyos szabály szerint tagállam, tagállamonként csak egy bizonyos pénzmennyiséget lehet strukturális politikára fordítani, az ország GDP-jének arányában van ez meghatározva. Az éves támogatás ezt a plafont nem lépheti túl. Az elkövetkezendő időszakra nyilván végig kell gondolnunk, hogy a meglévő plafon mértéke jogos-e, hogy itt szükség van-e kiigazításokra, és javítani lehet-e valahogy a lehívási kapacitást. Ami a programok céljainak elérését illeti, utalnék a költségvetési felülvizsgálatra, amelynél világossá vált, hogy a következő időszakban felülvizsgálati és ösztönzési eh, lehetőségeket, eszközöket kell megállapítani, hogy 2014 utára egy új csomagot javasolhassunk. Ami a hiba kvótát illeti, már többször is utaltam a módszertani eh, problémákra, a több éves eh, problém, programok felülvizsgálata tekintetében. Az Európai Uniós költségvetésnek kb. fele olyan eszközökre vonatkozik, amelyek több éves programokra fordítódnak, és ami a számvevőszék költségvetési ellenőrzését illeti, e, ez mindig az folyóévre vonatkozik, és ebből módszertani kihívások merülnek fel, hiszen a regionális politika keretében Három audit szint létezik, és a számvevőszék éves ellenőrzése már az első audit szint után megvalósul, és itt mindig magasabb a mm, hiba százalék, mint a program végén, mint ahogy ezt már többször is bizonyítottuk. Mindemellett a Hübner, az elődöm, a parlamenttel együtt egy cselekvési tervet indított, amelynek hatékonysága látható. Az egyik ilyen intézkedés pont az volt, hogy a főigazgatóság részéről jogos esetekben eh, maximum 6 hónapra fizetési megszakításokat eh, tudtunk elfogadni. Ezt az eszközt tavaly több mint 50-szer alkalmaztuk, és ezek a fizetési megszüntetések vagy felfüggesztések, ezek megszűntek akkor, amikor a kritikára reagáltak a program végrehajtói. Ami a hiba határt illeti, mindig is figyelembe kell vennünk, hogy a regionális politikának húeke funkciója van, bizonyos dolgok amelyeket a jogalkotók, bizonyos szabályok, amelyeket a jogalkotók hoznak, ezeknek a hatékonyságát a gyakorlat mutatja meg. A közbeszerzés példája például mindig vitatárgyát képezi, tagállamokkal, régiókkal, végső kedvezményezettekkel és a hiba százalékok 70 százalékát, hiba ha, esetek 70 százalékát ez adja. Hogyha sikerül ezt a rendszert egyszerűsíteni, akkor a gyakorlatban javítjuk a rendszert, és csökkentjük a hiba határt. Köszönöm. Mrs. Jensen, you have the floor. Jensen asszony, a szó. Nem tage, komisár Hahn, for it, uh... Köszönöm Hán úr a kiváló választ, mely jól mutatja, hogy mennyire komolyan veszik ezeket a problémákat. És hát ezek a problémák nem csökkentek a gazdasági válsággal, hiszen a tagállamok egyre nehezebben tudják társfinanszírozni a programokat. A bizottság ö, hogyan értékeli ezt a, ennek a jelentőséget a következő programozási időszakra, és általában a, a tervezés egészére vonatkozóan, vagy elmondható, hogy a strukturális alapok támogatása valóban a régiók fejlődését hozzá, vannak-e megragadható eredmények, és a bizottság a célzok megvalósításának utánkövetése révén levont a tapasztalatokat, hogy milyen fejlődés áll be, nem csak hogy megvalósult a projekt, hanem milyen fejlődés adott a régióban. Ezt vizsgálják -e. Ähm, Köszönöm. Képviselő asszony, kifejtett, kivilágított célunk, hogy a következő programidőszakban a strukturális politikát a lehető leginkább illesszük a 2020-as stratégiához, méghozzá tematikus alapon. Ez azt jelenti, hogy vannak olyan központi célok, melyek alapján prioritások, prioritások határozhatók meg, és ezek arányos módon kell, hogy adaptálódjanak és végrehajtásra kerüljenek a régiókban, ahol is a régió feladata abban áll majd, hogy egyfajta étlapról válasszon ki prioritásokat a saját szempontjából, például a versenyképesség szempontjából, és aztán a bizottság kell, hogy realista, ám nagyra törő és számszerűsíthető célokat határozzunk meg, és e- erről kell megállapodjunk a partneri alapon, a régiókkal és tagállamokkal, olyan bereházusokra törekedve, melyek révén a, a, az időszak végére világosan látható lesz az, hogy a közösen megállapított célok megvalósultak-e, akár túltéstése kerültek, illetve ha nem valósultak meg, akkor lehetőséget kell biztosítani arra, hogy közösen vizsgáljuk meg, mik voltak az okai. A, hogy ezek külső tényezők voltak-e, vagy a, az adott régió vagy tagállamnak róható fel, és ez a következő program tervezés és pénzügyi allokáció tekintetében is figyelembe kell venni ezeket a tanulságokat. Ez nagyon lényegi és kvalitatív minőséget érintő megújítása lesz a következő időszakban a támogatási politikának. Elnök, köszönöm, biztos úr, Lavia asszony nincs itt. Tikau asszony, elnézést kérek, de egy nagyon résztes válaszra igényt tartó kérdést terjesztett be, amely nem is szokásos. Úgyhogy így a kérdések órájában, úgyhogy valószínűleg írásban kell majd a választ megkapnia, és ezzel zárom is. Köszönöm a részvételüket, köszönöm a tolmácsok munkáját.